Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kedves kollégák! Nem állíthatom bár, hogy teljes számban itt volnánk, de a koordinátorok itt vannak, tehát voltak éppen elkezdhetjük a munkát. Rövid ideig vezettem az ülés csupán, amíg az alelnökök egyike meg nem érkezik, és ezzel már is a napirendre térek rám. Egyet értenek-e a napirenddel? Egy rövid észrevételem van, a 12. pontot levettük a napirendről, illetve elhalasztottuk a következő ülésre. Senki nem ellenzi a napirendi ilyetén való elfogadását rendben van. Még egy közlemény. Most már minden alkalommal a weben kint van az ülésünk. Remélem, hogy sokan hallgatnak és néznek bennünket. A magyar tolmács is reméli, hogy hallgatják őt az éterben, és üdvözli a hallgatóságát. Az IMCO kül delegációi augusztus 25-27-én járt Görögországban, angol nyelven olvasható a beszámoló, de franciául is, németül is hozzáférhető ez a beszámoló. a szeptember 5. ülés jegyzőkönyvén, jegyzőkönyve rendelkezésükre áll, hogyha senki nem ellenzi a jegyzőkönyvet, akkor az ülésünk végéig, akkor az ülés végére elfogadottnak tekintjük az ülést. Szeretettel üdvözöljük neven Nyimicsa biztost körünkben, és már is megadom neki a szót. Tessék, parancsoljon biztos úr. Hölgyeim és Uraim, igen, nagyra értékelem ezt a lehetőséget, hogy itt szólalhatok fel önök előtt. és áttekinthetem a fogyasztóvédelmi portfólió átvétele után három hónappal a szakpolitika területét. Összességében úgy gondolom, hogy jó úton haladunk, hogy a fogyasztói napirend vagy a fogyasztói ágenda célkitűzésének megfeleljünk, bár fontos lépéseket kell a következő hónapban tenni de prioritásaimat éppen erre a kontextu, ebben a kontextusban jelenítem meg. Az első prioritásos terület abban rejlik, hogy a még nyitott jogalkotói dossziékat befejezzük, a termékbiztonság, az orvosi segédeszközök, valamint a kifizetési számlák, illetve a fizetési számlák tekintetében. Becsvágyam az, hogy mind a három dossziót, dossziét még a mandátum lejárta előtt a társjogalkotók elfogadják. A termékbiztonság és a piacfelügyeletre vonatkozó új rendeletek kulcs jelentőséggel bírnak a termékbiztonság keretének kialakítása során. Hálás vagyok, hogy a parlament és a tanács elnöksége prioritást adott ezeknek a javaslatoknak, és jó előrehaladást értünk el a tárgyalások során. Külön köszönettel tartozom a jelentéstevőknek, Sáldemóze asszonynak és Pieti Kejnen asszonynak. Azt remélem, hogy hamarosan megoldást találunk a származási ország kérdésének rendezésére. Számolok az önök támogatásával az euró kiterjedő gyors információcsere tekintetében a veszélyes termékekről való információról van szó. A RAPEX hatékonyságát nem szabad veszélyeztetni, és éppen ezért nagyon fontos hogy a széles információ csere feltételei teljesüljenek. Ami pedig az orvosi eszközökre vonatkozó két javaslatunkat illeti, közös célunk az, hogy a legmagasabb szintű páciens vagy beteg védelmet biztosítsunk, és javítsuk a belső piac működését annak érdekében, hogy az európai ipar ezen ágazata is megőrize versenyképességét. Köszönöm szépen intenzív munkájukat, különösen Nora Berra asszonynak köszönöm támogató hozzáállását. A kifizetési számlákról szóló irányelv munkáját szintén gyorsan kell továbbvinni, hiszen 58 millió EU fogyasztó van, akinek, aki 15 évnél idősebb, és még nem rendelkeznek bankszámlával. Mi több, az, áll, az állampolgárok gyakran túl sokat fizetnek a bankszolgáltatásokért, és nehezen átláthatóak a díjak és a, a számlavezetési díjak, és néha nagyon nehéz váltani az egyik banktól a másikba. Az önök szakbizottsága nagyon fontos szerepet játszik ezen a javaslatban, és külön köszönöm eh, Evelyn Gebhardt képviselőasszonynak eh, a jelentés tervezetet, illetve hogy sikerült megállapodni vele egy menetrendben, és így hala, gyorsan tudunk előre haladni a dosszié meg, megoldása során. Lássuk a második prioritásos területet, ez pedig a meglévő jogszabályok hatékony alkalmazására vonatkozik. Elkötelezett vagyok, hogy az alternatív és online vitarendezésre vonatkozó javaslatunkat hatékonyan és gyorsan alkalmazzuk jövő évben, pedig iránymutatásokat fogunk elfogadni az ADR irányelvről. Ezzel párhuzamosan az ODR platform kialakításában lépünk előre, annak érdekében, hogy a jól működő és felhasználó barát eszköz dolgozzunk ki 2017-16-ra. Támogatom továbbá, hogy a kollektív jogorvoslatra vonatkozó javaslatunkkal előre haladjunk. Még ha ez nem is kötelező érvényű, azt szeretném, hogy a tagállamok megvizsgálják, hogy a nemzeti rendszerek megfelelnek-e a közös elveknek. Ez az áttekintési folyamat ehelyten veszi kezdetét Vilniusban, az Litván elnökség által rendezett rendezvényem. Ugyanén elkötelezett vagyok abban is, hogy a meglévő fogyasztói jogszabályok érvényre juttatásáért harcoljak, különösen akkor, amikor a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kiszorításáról és a fogyasztók jogának teljes biztosításáról van szó. Egy sor fontos eszközt már most is alkalmazunk, és ezeket folytatni fogjuk a jövőben is. Ide tartoznak például az éves weboldal sweepek, a közös végrehajtási intézkedések koordinációja a különböző fogyasztókat érintő területeken különböző tagállamokban, valamint hogy közvetlen kapcsolatot teremtünk az iparral annak érdekében, hogy az önkéntes együttműködés során is gyorsan előre haladjunk. Ugyanakkor a végrehajtást, az tehát a jog érvényesítését egy-két lépéssel tovább akarom vinni. A nemzeti végrehajtó hatóságokkal és más partnereimmel felszeretném tárni, hogy hogyan tudjuk használni a ma már megadott jogi kereteket arra, hogy a jog ér, még jobban érvényesüljön. Engedjék meg, hogy egy példával éljek. A fogyasztók gyakran más fogyasztók öm, bejegyzéseire hivatkoznak mondjuk a szállodai ágazatban. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ezen fogyasztói bejegyzések gyakran hamisítványok. A becslések azt mondják, hogy a bejegyzések mintegy 30%-a nem igazi, hanem hamis. Azonban itt nagyon nehéz rendet teremteni. Az ilyen területeken való munka konkrétan javíthatja a fogyasztók helyzetét, megvédi az érdekeiket, és ugyanakkor arra is választat, hogy a jelenlegi hatályos jogi keret képes és alkalmas arra, hogy a fogyasztói jogszal, fogyasztóvédelmi szabályokat érvényre juttassuk. Mindezen felismeréseimet egy jelentésbe ötvözöm, amelyet a parlamentnek és a tanácsnak nyújtok be jövő évben, amely a fogyasztóvédelmi együttműködési rendelet eh, formájába mutat tovább. Ezzel összefüggésben pedig egy közmeghallgatást, egy közkonzultációt is indítok. Ez egy igazi nyílt végű áttekintési folyamat lesz, amelynek során minden szereplő segítségére várok, annak érdekében, hogy a legjobb, hosszú távú keretet meghatározzuk, annak érdekében, hogy egy hatékony, jól működő fogyasztóvédelem működjön az Európai Unióban. Számítok a parlament inputjára, becsatornázása ebben a folyamatban, annak érdekében, hogy és hogyha gondolják, akkor szívesen tartunk egy célirányos vitát a szakbizottságokkal erről a kérdésről. Elnök úr, Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, a fő célkitűzésünk az, hogy megmutassuk, hogy szakpolitikáink igazi haték hatással járnak a fogyasztók számára az energia, a környezetvédelem, a telekommunikáció vagy az elektronikus kereskedelem területén. Szorosan együttműködök Öttinger biztos kollégámmal, és így a következő Citizens Energy Fórumon, vagy Állampolgári Energia Fórumon egy jelentést készítek arról, hogy hogyan lehet az energiaszámlákat átláthatóbbá tenni, és hogyan segíthetjük a fogyasztókat abban, hogy jobban menedzseljék, kezeljék az energiafelhasználásukat. Az egyes tagállamokban ö, megvizsgálom a kollektív energi switching, vagy a közös energiaváltás jelenségét, és megvizsgálom, hogy a felismeréseimet ki tudjuk-e ter- terjeszteni más területre. Mindez a munka. Természetesen a bizonyíték alapunk, az evidence bézünkken kell, hogy nyugodjék, tehát például az energia elektromos piac működése során tény alapú felméréseket kell védni, úgy, hogy megakadályozzuk, hogy a fogyasztók sérülékenységéből mintákat alakítsanak, és ezzel visszaéljenek, vagy pedig mondjuk online marketing technikákkal a gyermekeket vegyék célba. Elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, nagyon nagy munka áll előttünk, és bízom benne, hogy kitűnően működök majd önökkel együtt a jövőben. Köszönöm szépen. Ja. Vielen Dank. Nagyon szépen köszönjük a biztos úrnak, hogy beszélt a jövő év májusig tartó időszakról, gyakorlatilag a választásokig tartó időszakról. Most megnyitom a vitát, először is a koordinátorok kapnak szót, először Schwab úr, majd Gebhardt asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, tisztelt biztos úr, először is ezt szeretném mondani, hogy örülünk a szakbizottságban annak, hogy a nyári szünet után eljött hozzánk. Hogy elmondja nekünk, hogy a belső piac teljessé tétele területén mik az elképzelései, mik az elképzelései a fogyasztóvédelem területén, és őszintén szólva érdekelne, így miután néhány hónapja már hivatalban van, hogy mi a benyomása azzal kapcsolatosan, hogy hogyan tud együttműködni a többi biztossal, a többi főigazgatóval, illetve a főigazgatókkal, hiszen ön kizárólag a fogyasztóvédelemért felel. Ön beszélt néhány dossziéről a fogyasztóvédelem területén beszélt az orvosi segédeszközökről, de lesznek is más témakörök is, amelyek rendkívül fontosak. Először is érdekelne, hogy a parlament az ENVI szakbizottságban történt szavazáskor már megtalálta a megfelelő egyensúlyt az ellenőrzés és a páciensek védelme, valamint más részről a középméretű vállalatok innovációs készségének fejlesztése között. Gyakran előfordul ugyanis, hogy a páciensek rossz tapasztalatokra tesznek szert a különböző orvosi segédeszközökkel, de az innovatív termékek nagy része mégis nagyon pozitív visszhangot kap a fogyasztók körében. És még egy dolog, biztos úr, beszélt a tagállami végrehajtás kérdéséről. Nos, itt van egy terület, amely az elkövetkezendő napokban rendkívül fontossá válik, amikor a General Product Safety Directive-ről van szó, tehát az általános termékbiztonsági irányelvről, a Made in szabályozásról van itt szó. Az ön elődje Tajani alelnökkel hatástanulmány nélkül egy újabb javaslatot fogalmazott meg, Ön hajlandó lenne arra, hogy a parlamenttel együtt végrehajtsanak egy hatástanulmányt, hogy meglássuk, hogy a fogyasztók egy ilyen javaslat megvalósulása esetén valóban valamilyen előnyre tennének ezt. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, és ide tartoznak a KKV-k is. Németországban például nagyon nagy vita dúl erről Gebhardt asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, Műmeca úr, amiért tájékoztatott bennünket ma. Gondolom, szépen lassan kezdjük megérezni azt, hogy rövid ideje bár, de van végre egy biztosunk, aki kizárólag fogyasztóvédelemmel foglalkozik, és ez egy jó dolog, hiszen végre nagyobbra értékeljük ismét, az Európai Bizottságon belül is nagyobbra értékelik a fogyasztóvédelmet, ezt nagyon jónak tartom. Hajlandó vagyok a mielőbbi együttműködésre, ami az alap számlák kérdését életi, úgy vélem mielőbb döntést kell hoznunk, sőt, még ebben a jogalkotási időszakban szükség van erre, hiszen a sok polgár, aki egyelőre nem tud bankszámlát nyitni, nem azért, mert nem szeretne, persze vannak ilyenek is, őket nem lehet kényszeríteni, de sokan vannak azok, akik szeretnének számlát nyitni, és nem tudják ezt megtenni, és ez megengedhetetlen a mai időben, amikor Szinte elképzelhetetlen úgy élni, hogy az embernek legyen bankszámlája, legyen átutalási lehetősége, fizetési lehetősége egy bankszámla révén, és így tovább, és így tovább. Nagyon fontos kérdés ez tehát, és gondoskodnunk kell mindenképpen arról is, hogy ez a, az alapszolgáltatásokkal összekötött számla nagyon olcsón hozzáférhető legyen, vagy csak szimbolikus árat kelljen érte fizetni, szimbolikus díjat szabjanak ki. Egy kicsit csalódott vagyok, ami a kollektív perek kérdését illeti, illetve amit erről mondott. Évek óta vitázunk az Európai Bizottsággal erről, és újra és újra azt ígérik nekünk, hogy tanulmányok készülnek, ellenőrzik a kérdést egyszer, kétszer, háromszor, és most újabb vizsgálatot jelentett be ebben a kérdésben. De hát az Európai Bizottságnak egyszer végre le kell tenni valamilyen eredményt az asztalra. Vagy mondja azt a bizottság, hogy ezt nem akarja, ez is egy világos üzenet lenne, és akkor parlamentként elgondolkodunk azon, hogy hogy bánunk a kialakult helyzettel, vagy végre tegyenek az asztalra egy javaslatot. De évek óta csak halogatják a dolgot, mondván, hogy készítik a javaslatot, dolgoznak rajta, ez nem kielégítő a számunkra. Kérném, hogy gyakoroljon itt nagyobb nyomást ezen a téren. Tudom, az Európai Bizottságban nem egyszerű, nem értenek mindig mindenben egyet a biztosok. Az Európai Parlamentben sincs ez másként, de mégis fontos, hogy a polgárok választ kapjanak erre a kérdésre, nem szabad őket tovább bizonytalanságban hagyni. A harmadik és utolsó téma, amit említenék, pedig a made in kérdés, tehát az eredet kérdése. Nagyon fontos kérdés ez, és fontos, hogy erre megfelelő választ találjunk. Sok polgár szeretné tudni, hogy egyik-másik terméket, illetve megvásárolni kíván terméket, pontosan hogy is elítják elő, és milyen körülmények között. Van sok olyan polgár, aki erre nem kíváncsi, nekik mindegy, de sokan vannak azok, akik igenis igényt tartanak erre az információra. Szükség van tehát egy megjelölésre, egy olyan megjelölésre, amely informatív kicsit túlozni fogok, mondhatnánk, hogy valahol összevarják az inget, amit meg akar valaki vásárolni, és Németországban varják rá a gombokat, és utána ez már elegendő ahhoz, hogy rá lehessen írni, hogy Made in Germany. Ez úgy gondolom a fogyasztók félretájékoztatásával egyenlő. Fontos, hogy egy megvalósítható, végrehajtható megoldást találjunk, olyat, amely kielégíti a polgárok információ iránti igényét, de nem ró túl nagy terheket a KKV-kra sem. Fontos, hogy a polgárok megalapozott módon dönthessenek információk alapján arról, hogy milyen terméket vásárolnak. Köszönjük szépen! Mielőtt Koferáti úrnak átadnám az elnöklést, röviden két megjegyzést tennék jó magam is, illetve két kérdést tennék fel. Úgy gondolom mindannyian itt a parlamentben nagyon megértőek vagyunk az iránt, hogy először a három aktuális irányelvet szeretné lezárni a választások előtt, hogy végre a tagállamokban is pályára állíthatók legyenek ezek. Ezt teljesen megfelelőnek tartom, egyetértek vele, és jövőre a végrehajtáson lesz majd a hangsúly, ezzel is egyetértek, ezt is teljesen meg tudom érteni, hogy miért van így. Két dolog azonban aggaszt, az egyik a kollektív perek kérdése. Az a benyomásom, az abból következően, amit mondod, de lehet, hogy ezt majd még ki tudja fejteni, hogy a bizottságon belül nem kapott megfelelő támogatottságot, ezért most a tagállamokon keresztül próbálja érvényre juttatni akaratát. Tehát megpróbálja a tagállamokat megnyerni az ügy számára. Meg tudom érteni ezt a lépést, ez egy intelligens megoldás lenne, de a tapasztalataink azt mutatják, hogy a tagállamok még erősebben blokkolnak ebben a kérdésben, mint az Európai Bizottság, és még erősebben, mint néhány más frakcióbeli kolléga. Miután a tagállamokban sok jött, nem sokára választások lesznek, én nagyon szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatosan. Úgy gondolom mindenek előtt a szövetségeseire kellene hagyatkoznia, ez pedig a parlament, legalábbis annak a nagy része. Mi szeretnénk itt változást elérni, és azt olvastam, hogy az Európai Bizottságnak van egy elgondolása, ami egyfajta harmadik utat jelentene, tehát nem az amerikai rendszer valósulna meg itt, és nem is a jelenlegi helyzetet vinnénk tovább, tehát dolgoznak egy ilyen harmadik megoldáson, talán mondhatna erről néhány szót, és a következő dolog pedig az átláthatóság az energiaárakat illetően nem csak Németországban, hanem Európa szerte sok-sok tagállamban a jövőben az energiaárak problémát jelenthetnek majd. Hogy az egész energiapolitikát új alapokra fektessük, úgy gondolom mindenek előtt az árak átláthatóságát kell megvalósítani. Vannak ezen a téren már európai bírósági ítéletek és tagállamiak is. Jó lenne, hogy ezen a téren tudnánk valamit tenni. Sőt, még jobb lenne, hogyha még az európai parlamenti választások előtt sikerülne ezt véghez vinni. Ez egy olyan téma, amelyel mindegyik kolléga bebizonyíthatná azt, hogy Európa olyan téren is tesz valamit, ami közvetlenül érinti a polgárokat. Majd a helyemről meghallgatom, hogy mi a mondandója ezekkel kapcsolatosan. Most átadom az elnöklést. a Köszönöm szépen, hogy ismét érdeklődésüknek adtak hangot a szakbizottság részéről. A szakbizottságuk mindig is nagy érdeklődéssel követi a fogyasztókkal kapcsolatos kérdéseket. Éppen ezért a fogyasztóvédelem és a fogyasztókkal foglalkozó szakpolitikáról szóló eszmecsere itt, ebben a szakbizottságban mindig nagyon jó lehetőség arra, hogy javassunk, javítsunk ezen szakpolitika hatékonyságán és jelentőségén. A megbizatásom elején, még a szakbizottsági meghallgatás előtt megpróbáltam kiemelni, hogy a fogyasztóvédelmi szakpolitika horizontális, több területre kiterjedő, legalább 10 vagy 12 más biztos portfóliához tartozó területeket fed le. A fő célom az, hogy a fogyasztók elvárásait már a korai szakaszban betáplálhassuk az új jogalkotási tervezetekbe más szakpolitikai területeken. Ennek az a célja, hogy a fogyasztóknak hangot adjunk, és hogy a fogyasztók legyenek a mozgató erei a belső piaccal kapcsolatos szakpolitikák kialakításának. Éppen ezért két-három hónappal azután, hogy elkezdődött a megbizatásom, azt tudom megerősíteni, hogy a többi biztossal való együttműködésem és tapasztalatom azon a területen, hogy a fogyasztókkal kapcsolatos kérdéseket a többi szakpolitikában is tükröztethessük, mindenképpen pozitívnak értékelhető. Például Cruz alelnök asszonynal közösen részt vettünk az egységes távközlési piac csomag kialakításában. Nagyon remélem, hogy ezzel kézzelfogható eredményeket adhatunk majd a fogyasztók kezébe az internetes és távközlési kérdésekben. Ugyanezek a céljaink Bárnyé biztos úrral és a szolgáltatási, különösen pedig a banki szolgáltatási és bankszámlával kapcsolatos irányelv területén is, valamint a vállalati és iparpolitika területén tájjáni alelnök úrral. Az egyik fő eredmény, vagy talán ne legyek ennyire magabiztos, még nem biztos, hogy ezt sikerült már tényleg elérni, Minden esetre az biztos, hogy az európai szemeszter számára megvan annak a lehetősége, hogy a makrogazdasági, fiskális területen túl léphessenek a két európai szemeszter eddigi témáján léphessenek, és konkrétabb ajánlásokat fogalmazhassanak meg amelyek utána a reál ágazatokat és a fogyasztók érdekeit is képviselheti, és a gazdasági szakpolitika szociális dimenzióját is. Ez olyas valami, amely szintén a fogyasztók érdekeit képviseli. Természetesen három jogalkotási csomagról tárgyalunk jelenleg a parlamentben, és mindhárom csomaggal kapcsolatban most a parlamentben és a tanácsnál is rendkívül fontos időszakba léptünk. Ami az orvosi segédeszközökkel kapcsolatos anyagot illeti, a tanácsnál nyomon követjük, hogy a parlamentnél milyen tempóban és mennyire határozottan alakítják ki a trialógusra a mandátumot. Azt remélem, hogy a tagállamok követik majd a parlamentet ebben az irányban, és decemberre, de legkésőbb januárra sikerül majd elindítani a trialógust az orvosi segédeszközök csomagjával kapcsolatban. Az általános termékbiztonsággal kapcsolatos csomagban pedig tudom, hogy az úgynevezett Made in rendelet, vagy a származási országgal kapcsolatos címkézés a legfőbb kérdés ennek a csomagnak. A bizottság szempontjából szeretném kiemelni, hogy természetesen a bizottság javaslata számunkra továbbra is érvényes, ez a nemzetközileg elfogadott kritériumokat veszi alapul azzal kapcsolatban, hogy a vámkódexben, a vámkódex rendeletben, szabályozásban hogyan határozzák meg a származási ország definícióját. Tehát a legutolsó jelentős feldolgozás államáról van szó. Jelenleg a parlament szavazására várunk, és a parlament álláspontjára ezen javaslattal kapcsolatban, és várjuk a tagállamok javaslatait is. Úgy tűnik, hogy különböző csoportok alakultak ki az egyes nézetek alapján. Nos, a bizottság azt szeretné, hogyha nagyon is hatékonyan és praktikusan tudna eljárni, és minden lehetséges megoldásra nyitott a Made in rendelettel kapcsolatban. Az a célunk, hogy az eredet címkézést, vagy a Made in kérdését megtarthassuk, hiszen mi úgy gondoljuk, hogy ez egy kiegészítő eszköz a nyomon követhetőség, a termékek biztonsága szempontjából, és ez egy hasznos eszköz lehet a veszélyes termékek elleni küzdelemben, amelyek az Európai Unió piacán megjelenhetnek. Ami pedig a kollektív jogorvoslat kérdését illeti a koordinátorokkal, ez többször előkerült. Valóban régóta foglalkoztat minket ez a kérdés, és nem sikerült még olyan szabályozási szintre jutnia, amelyet az érintettek szeretnének elérni. Különösen, ami a jogilag kötelező természetét illeti ennek a rendeletnek, hiszen úgy gondolom, hogy az önök szakbizottságának a legtöbb tagja ezt szeretné elérni. Ugyanakkor a bizottság továbbra is azt gondolom, hogy eléggé reálisan látja a dolgokat. Egy olyan szintre jutottunk, amelyet mi reálisnak és lehetségesnek láttunk jelenleg. Nem volt könnyű akár ilyen szintre, tehát az ajánlattétel szintjére is eljutni a tagállamok részéről, ami a kollektív jogorvoslatot illeti, az ő saját jogi eljárásaik és jogszabályaik alapján. Természetesen a bizottság általában véve, ami a kollektív jogorvoslatot illeti, tudjuk, hogy ez a tagállamok jogi hagyományaiból adódóan jelenthet problémát. Éppen ezért a bizottság megközelítése az, hogy meg akarjuk tartani az ajánlást a lehető legerősebb eszközként. És a bizottság ezért vállalja a tagállamokkal közösen, hogy garantáljuk azt, hogy ezen ajánlásokat a lehető legtöbb tagállamban végre is hajtják. Most így bevezetőként talán csak az energia árakról beszélnék, és arról, hogy ebből milyen konkrét előnyök származhatnak a kollektív jogorvoslat szempontjából. Természetesen a harmadik energiacsomag bevezetésre kerül, és ez valóban megerősíti a versenyt az energiapiac területén. Általában csökkent az árakon, különösen ami az áram és a földgáz árat illeti. A bizottság jelenlegi célja az, hogy tovább lehessen fejleszteni az általános ajánlásokat, és hogy rátérhessünk a számlázási területekre, hiszen az energiaárakat így szeretnénk egyértelműbbé, érthetőbbé tenni a fogyasztók számára. Ez az egyik fellépési irány. Egy másik fellépési irány az a cél, hogy lehetővé tegyük a fogyasztók számára, hogy áramot energiát tudjanak megtakarítani. És természetesen ez is az átláthatóbb, olvashatóbb számlázás egyik célja. Egy további célunk pedig az, hogy megkönnyítsük az energia vagy áramellátók közötti cserét. Bizonyos tagállamokban a kollektív áramellátó váltást lehetővé tették, és a bizottság szeretné felmérni annak a lehetőségét, hogy ezt a gyakorlatot más tagállamokra is ki lehessen terjeszteni. Köszönöm szépen, biztos úr. sinadova asszony kért szót, és kérdezem rögvest, hogy kérje még más a szót, annak érdekében, hogy meg tudjuk határozni, kik az még szót, akkor most összegyűjtjük azt, a, azokat, akik kérjék a szót, és utána biztos mindenkinek válaszolhat. Tessék, parancsoljon! Dobrý den, pane komisaři, v podstatě se Köszönöm szépen, biztos úr. Elnézést kérem, biztos úr, illetve elkéz, elnézését kérem a, a kollégáktól, hogy csak most jöttem, későn tudtam csak jönni, de egy másik szakbizottságban szabad, szavazni kellett. Kedves biztos úr, múlt évben találkoz, múlt héten találkoztunk, amikor a Hot Crux című cseh filmet mutatták be itt a parlamentben. Um, és látnunk kell, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó irányelv eh, elfogadása után öt évvel sem változott meg a helyzet. Ezért üdvözlöm, hogy egy nyilvános konzultációt tervez megtartani a fogyasztóvédelem kérdéséről. 2013 márciusában a bizottság eh, bejelentette, hogy jobban koncentrál majd a felügyelő hatóságok együttműködésére. Hiszen éppen múlt héten láthattuk, hogy újton új trükkökkel próbálják becsapni a fogyasztókat, és a cégek nagyon innovatívak mondjuk az egyik tagállamban kezdik ezt a félrevezető tevékenységet, akkor rájönnek erre, és ilyen módon elmennek egy másik tagállamba, gyakran kelet-fele lépnek tovább. Ezért nagyon fontos, hogy a legjobb gyakorlatokat kölcsönösen megosszuk egymással. Kérdésem pedig a figyelemfelhívó kampányra vonatkozik, melyet idén az idei évre jelentett be a bizottság. Ne feledjük, az idei év az európai állampolgárok éve. De őszintén szólva, nem láttam semmifajta fontos tevékenységet ezen a területen. Nem látom, hogy mi történt ezen éve kapcsán, és kérdezem, hogy mit tervez a kampány kapcsán a bizottság tenni. Utolsó kérdésem pedig a fogyasztóvédelemre vonatkozik. illetve a tisztességtelen gyakorlatokra, amikor például a cégek nagy bemutatókat, prezentációkat tartanak, és félre akarják vezetni ezzel a fogyasztókat. Például gyakran külföldön tartják meg, meg ezeket a termékbemutatókat. Köszönöm. Köszönöm, Tun kolléga, tessék parancsoljon a szó. Ja też to bardzo doceniam, panie komisarzu. Köszönöm szépen, biztos úr. Nagyon nagyra értékelem mindezt, amit mondott, és azt, hogy folyamatos kapcsolatban van, és szeretne maradni velünk. Meg vagyok győződve rólam, hogy így egyre több pozitív eredményre juthatunk munkánk során. Egy-két kérdésem van, egy-két téma érdekel, de legelőször is az Online Dispute Resolutionről tehát az online jogvitarendezésről akarok kérdezni a kereskedelem területén. Hosszan tárgyaltunk erről a dossziéről, annak a célra, hogy egy végleges megoldásra jussunk. Persze voltak problémáink is. Ön pedig az Európai Bizottság reális hozzáállásáról beszélt. Ám azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a dosszié, e dosszié kapcsán az Európai Bizottság nem volt túlzottan realista. Kérdezem tehát, hogy milyen előrelépésről számolhat be ezen a munkaterületén, és hogyan áll a tagállamokkal való együttműködés ezen e, irányelv elfogadása tekintetében. A tagállamoknak támogatniuk kell ezt az együttműködést, e, hiszen az annak érdekében, hogy az ADR rendszer, tehát az alternatív vitarendezési rendszer egységesen kerüljön kialakításra Európában. Feltűnik az is, hogy a fordítások finanszírozásához szükséges pénz nem áll rendelkezésre. Enélkül pedig az ODR, tehát az online vitarendezési rendszer nem tud működni. Kérdezem tehát, hogy mikor áll fel ez a rendszer, az ODR rendszer. És kérdezem, hogy nem volna lehetőség arra, biztos úr, hogy erről a kérdésről egy külön tájékoztatást adjon a platformról is, hiszen ez a kérdés nagyon sok állampolgárt érdekel. Mi több, mint hogy nálam van a szó, még a médén kapcsán a kollégámat is megszólítom, a médén jogszabálytervezetet és elmondom, hogy nagyon figyeltem a fogyasztóvédelmi szervezetek hangjára. Márpedig ők elmondták, hogy gyakran becsapják a fogyasztókat, hiszen vannak olyan termékek, amelyeket sok államban állítanak elő. És Németországban például a megoldás azt irányozza elő, hogy a médin felirat önkéntes és nem kötelező felirat. Ez pedig azt jelenti, hogy maga a gyártó nagy játéktérrel rendelkezik, lehetőséggel rendelkezik a tekintetben, hogy használja ezt vagy sem. Márpedig a médén feliratot igazából akkor kellene csak alkalmazni, amikor az egész terméket ebben az országban állították elő. Úgy gondolom, hogy a német megoldás ugyanakkor nem rossz, és talán európai szinten is alkalmazhatnánk ezt. Köszönöm. Köszönöm szépen. És most pedig, pedig Mária Berec asszony kap szót. Parancsoljon. Muchas gracias, gracias comisario. Yo, ya voy... Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Az egyik eh, alapvető jog témájáról szeretnék beszélni, mégpedig a méltó élethez és az egészséghez való jog kapcsán lennének megjegyzéseim. Ezen a téren tapasztalhatók szociális különbségek, vannak különféle orvosi kezelések, köztük vannak nagyon innovatív jellegűek, amelyek nagyon költségesek lehetnek adott esetben. Hogyha ezen a téren nem tudunk javulást elérni, hát akkor kudarcot val szerintem az európai eszme. Érdekelne, hogy az Európai Bizottság az európaiak jogainak megsértése ellen mit kíván tenni ezen a téren. Hazámban például egy újabb díjat kell fizetniük a pácienseknek, hogyha kórházban kevezik, kezelik őket. metszóla képviselő. Grazie, eh, Mr. tiegħi Ia, ispirata Min waħda li għadha kif għamlet il Köszönöm szépen. Ugyanarról szeretnék beszélni, amiről az egyik kollégám már szót ejtett, mégpedig az online vita rendezésről és az ehhez kapcsolódó fordítási eszközről. Az Európai Bizottsággal már több ízben is megtárgyaltuk ezt a kérdést. Vannak bizonyos pénzügyi korlátok a fordítási eszköz esetében. Tudjuk, hogy a fordítási eszköz nem lehet teljes mértékben a fogyasztóvédelmi programból finanszírozni, ugyanis annak általános költségvetése csökkent. Szeretném, hogyha ön biztos úr elmondaná nekünk, hogy a bizottság még mindig elkötelezett-e amellett, hogy előteremtse a szükséges forrásokat e fordítási eszköz megvalósításához. Ugyanis az európai fogyasztók úgy vélik, hogy ez egy nagyon fontos eszköz a számukra. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig a biztos úr kapja meg újra a szót, hogy válaszolhasson a kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök úr. Folytassuk tehát az eszmecserét az önök által említett rendkívül fontos témák kapcsán. Ami a méltánytalan gyakorlatot illeti, amelyről, amelyel kapcsolatosan oly tragikus módon szereztünk tudomást, gondolok itt a parlamentben bemutatott filmre, amely azon méltánytalan gyakorlatokról szólt, amelyeket kénytelenek megtapasztalni a polgárok a nem megfelelően eljáró kereskedők miatt. Természetesen ennek kapcsán meg kell említenünk, hogy a nemzeti hatóságok feladata a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtása. De én mindenképpen szeretném elérni azt, hogy ezen a téren jobb koordináció, jobb együttműködés valósuljon meg a nemzeti hatóságok között, főként amikor széleskörű visszaélésekről szerzünk tudomást a kereskedelmi gyakorlatban. Éppen ezért a fogyasztóvédelmi együttműködéssel kapcsolatosan egy nyilvános konzultációt akarunk elindítani. Ez egy nagyon fontos lépés ebbe az irányba. Hamarosan egy-két héten belül ez a konzultáció elindul. És ez lehetőséget teremt majd arra, hogy az összes nemzeti hatóság elmondja, melyek azok a legsúlyosabb méltánytalan gyakorlatok, amelyekkel ők szembesülnek, és persze egy gyakorlat által, a konzultáció által azonosítani tudjuk a legjobb gyakorlatokat is. Ez a nyilvános konzultáció, nyilvános meghallgatás nem csak a nemzeti ö, hatóságok részvételével történik meg, is az Európai Bizottság részvételével, hanem érdekelt körök számos képviselője is részt vehet majd ezen, például a különböző fogyasztóvédelmi szervezetek képviselő is jelent lesznek, és remélhetőleg ebből születhet egy olyan jelentés, amely a jogszabályok nemzeti végrehajtásával kapcsolatosan segítséget nyújt majd. Ami az alternatív vitarendezési mechanizmust illeti, beleértve az online vitarendezési mechanizmust is, Ez egy nagyon fontos bíróságon kívüli eszköz a vitarendezésre a fogyasztók számára. Természetesen teljes mértékben támogatjuk az Európai Fogyasztóvédelmi Központok továbbfejlesztését, a tanácsadó központok továbbfejlesztését, de az alternatív vitarendezési mechanizmus és az ODR platform, amely létre ö, lehetővé tenné a fogyasztók számára, hogy saját nyelvükön kapjanak segítségnyújtást és információt. Egyrészt hatékonyabb, másrészt költsége hatékonyabb módja is a vitarendezésnek, mint például egy bírósági eljárás. Ismét csak azt tudom elmondani, hogy az online vitarendezési mechanizmusok a szabályozásnak megfelelően kezdenek majd el működni, tehát 2016-ig lépnek életbe. Az Európai Bizottság elő fogja teremteni az összes szükséges erőforrást, tehát a pénzügyi erőforrásokat és a technikai erőforrásokat is, hogy az online vitarendezési platform 2016-ig elindulhasson. Természetesen számítunk a fogyasztóvédelmi programból származó forrásokra, de ez nem lesz elegendő, ahogyan önök is elmondták. Már dolgozunk azon, hogy további forrásokat szerezzünk az ODR platform létrehozásához, és még egyszer azt tudom elmondani, hogy ez a platform 2016-ig teljes mértékben működőképes lesz. Továbbá volt egy nagyon fontos kérdés, illetve megjegyzés a tisztelt képviselők részéről az egészségügyi rendszerre vonatkozóan, és az egészségügyi rendszerfinanszírozásában megmutatkozó egyre nagyobb problémákkal kapcsolatosan. Ez is természetesen a fogyasztóvédelem területéhez tartozik, és itt a fogyasztóvédelmi biztos együttműködve az illetékes biztosokkal dolgozhat a probléma megoldásán, és kidomboríthatja a fogyasztók, illetve a páciensek érdekeit. Mindenképpen együtt fogok működni Borgy biztos úrral, hogy megteremtessék az általános kerete a páciensek védelmének, és mindenképpen biztosítani fogjuk, hogy a páciensek ne szenvedjenek a pénzügyi nehézségektől, amelyek sok tagállamban ma nagyon nagy nehézségeket okoznak az egészségügyi rendszerben. Az előző kérdéskörben volt egy megjegyzés, illetve kérdés, amely az orvosi segédeszközök csomagra vonatkozott, illetve a szükséges egyensúlyra a páciens, illetve a fogyasztó védelme között egyrészt, másrészt pedig az európai ipar versenyképessége és az orvosi segédeszközök gyártóinak versenyképessége között a másik oldalon. Ez utóbbi esetben főként a KKV-k játszanak nagyon fontos szerepet. Nagyon nagy részt vállalnak az innovatív orvosi segédeszközök előállításában. Valóban ez az egyensúly olyasmi, amit sohasem volt könnyű megteremteni. Azonban úgy vélem, hogy az orvosi segédeszközökre vonatkozó csomag általános koncepciója, amely lassan kialakul a parlamentben elfogadott módosítók és az Európai Bizottság javaslata révén, abba az irányba mutat egyre inkább, hogy végül egy olyan orvosi segédeszközökre vonatkozó jogszabálycsomag jöjjön létre, amely semmiképpen sem fogja hátrányosan befolyásolni az orvosi segédeszközök biztonsági vetületét, illetve semmiképpen sem lesz a fogyasztók kárára, és amely ugyanakkor nem lesz káros az európai ipar számára sem. Egyik oka ennek az, hogy az administratív eljárás, illetve a különböző orvosi segédeszközök előzetes engedélyeztetése egyszerűsödni fog a világ más részeihez képest. Köszönöm. Köszönöm szépen a biztos válaszait, és persze sok kérdésre visszatérhetünk majd a jövőben. Hiszen, ahogy a biztos is mondta, ezek a bizottság fő prioritásai. Köszönöm szépen! Felfüggesztem most a munkánkat egészen 16 óra 10 percig, hiszen szavazni fogunk, és így lehetőséget adunk azon kollégáinknak, akik más szakbizottságban dolgoznak, hogy megérkezzenek a szavazás idejére. Tehát folytatjuk a munkánkat egész pontosan 16 10 kor Köszönöm.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 Kérem a kollégákat, hogy foglalják el a helyüket, és elkezdjük a szavazást. Svéd látogatócsoport látogat meg bennünket, szeretettel üdvözlöm Önöket itt, őket körünkben. Jó napot kívánunk! Se hanno la pazienza di attendere un attimo, Úgyhogy egy icipicit még várunk, amíg leülnek, és utána elkezdjük a szavazást. De kérem, hogy üljenek le, foglaljanak helyze, helyet, mindenki üljön le, hogy el tudjuk kezdeni a szavazást. Se l'onorevole Tarabella prende posto. Ha Tarabella kollega is leülne, nos, az első szavazás az elektronikus egészségügyi cselekvési terv 2012-2020 közötti időszakra vonatkozó ö, naptára vonatkozik. Azaz a naptáról szavazunk. Éppen ezért az itt elhangzott az ülésnaptárról szavazunk, tehát is aki egyetért ezzel, emelje fel a kezét. Va bene, il calendar chi è Ki ellenzi ezt az ülésnaptárt, ki tartózkodott? Akkor az ülésnaptárt, az IMCO 2014-es ülésnaptárat ezen el elfogadtuk. A vendégek nyugodtan leülhetnek, mi pedig folytatjuk a szavazás munkáját. Dobbiamo votare a questo punto. És most, most viszont Maria Igorien Perez asszony jelentéséről szavazunk, az elektronikus egészségügyi cselekvési terv 2012-2020 közötti időszakában. Erről a jelentés tervről szavazunk. Kezdhetjük a szavazást? Mindenkinek megvan a szavazó listája? Egyes módosító, Parbanova módosító. Kiért fel egyet, az emelje fel a kezét. Ki van ellene? Ki tartózkodott? Elfogadtuk. Kettes módosító. Ki támogatja? Ki ellenzi? Hát ezt elektron, ele, ellenőrizzük le elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kérem szépen, hogy emeljék fel rendesen a kezüket azért, hogy látható legyen, hogy ki hogyan szavaz, máskülönben nem tudom a többségi viszonyokat megállapítani az ülésteremben. Hármas módosító, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. Négyes módosító, szintén azt mondja, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott, elfogadtuk. Egyes kompromisszum, ki támogatja, ki van ellenem? Ki tartózkodott? Elfogadtuk. Hetes módosító. Ki támogatja a jelentéstevő módosítóját, a hetest? Ki ellenzi ezt? Nézzük ezt meg elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kettes kompromisszum. kitámogatja, kiellenzi, kitartóskodott Elfogadtuk. Hármas kompromisszum. kitámogatja, kiellenzi, Ki Elfogadtuk. Tízes módosító kitámogatja, kiellenzi, Ki Elfogadtuk. 13-as és 14-es azonos, Imbrasas és Paxas. Nem, először elektronikusan ellenőrizzük a szavazást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. 17-es, Parvanaba kitámogatja. Ki ellenzi, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum, kitámogatja. Ki ellenzi, kitartózkodott, elfogadtuk. 22-23-as, együtt, elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as módosító. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodott? Elfogadtuk. 21-es Parvanova. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodott? Elfogadtuk. 24-es. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodott? elfogadtuk. Hatos kompromisszum kitámogatja. Kiszavaz nemmel, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. Most pedig az egész állásfoglalás indítványról szavazunk, elektronikus módon is megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást a véleménytervezetről. 30 mellette, egy ellene Elfogadtuk, gratulálunk a jelentéstevő asszonynak. La relazione successiva. A következő jelentés, vélemény. Gálperc Ildikó anyaga az Európai Védelmi Technológia és Ipari Bázis címet viseli. Mindenki előtt ott van a szavazólista. Egyes kompromisszum. Mellettem, ellenem, tartózkodok, elfogadtuk. Négyes módosító. Nem, nem, bocsánat, mondja az elnök. Igen, négyes, mégis csak négyes. Evelyn Gebhardé, ki támogatja a négyes módosítót? Még egyszer mondom, a négyes módosítóról szavazunk. Tehát ki támogatja a négyest? Ki van ellene? Ki tartózkodott? Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellettem. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum részenként. Első rész. Gebhardt asszony. Meg akarom állapítani, hogy nem írtam ezt alá, legalábbis nem úgy, ahogy a szavazólistában szerepel. Okay. Allora, lo mettiamo ai... Rendben van. Akkor részenként szavazunk. Első rész, ki támogatja? Chi è contrario? Chi ellenzi? Tartózkodás? Elfogadtuk. Második rész. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk ezt is. 15-ös kitámogatja Malcolm Harbour módosítóját, ki tartózkodik, és ki van ellene. Elfogadtuk. 16-os Ole Smith kitámogatja. Ki van ellenem? Kitartózkodott. Elfogadtuk. 17-es módosító, Gebhardt asszony módosítói, ki támogatja? Ki ellenzi? Hm? Tartózkodott-e valaki? Elutasítva. 19-es, ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. 20 Gálpel Ildikó módosítója ki támogatja? Ki van ellenem? kitartózkodott. Elfogadtuk. 21-es Ola Schmidt módosítója kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki elutasítva? 22-es ki ez, aki támogatja? Ki ez, aki nem szavaz? Ki ez, aki tartózkodott? Elutasítva. 23-as és 24-es, 25-ös, ezekről együtt szavazunk tömbben Ubermeyer kollega módosítói, ki támogatja, ki ellenzi, elutasítva. Négyes kompromisszum, ki támogatja? Ki van ellene? Ki Elfogadtuk. 29-es módosító, ki ez, aki támogatja, ki ellenzi, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. 30 mellette ellenem tartózkodás, elfogadtuk. 31 ki támogatja, ki ellenzi. Hát ezt ellenőrizzük le elektronikusan, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 32-es kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? Elutasítva. 33-as Bielan kollégái mellettem? Ellene. Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. Most pedig a véleménytervezetről szavazunk elektronikus formában. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19-en mellette, 11-en ellene, két tartózkodással. Bene. A questo punto abbiamo finito la parte relativa. Ezzel pedig lezártuk a szavazásokat. Két percet adunk azoknak a kollégáknak, akiknek el kell menniük, vagy el akarnak menni, utána pedig folytatjuk a munkánkat. Pontosan két perc múlva.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 Bene, possiamo riprendere. Folytatjuk a munkánkat. És megadom magamnak a szót, hiszen az egységes piac irányításáról szóló jelentés elkészítés az én feladatom volt. Erről a kérdésről most folytatjuk az első eszmecserét. Múlt évben az Európai Bizottság a jelentésében bemutatta, egy, illetve egy közleményt mutatott be, amely meghatározza a mi munkákat is, hiszen ez az egységes piac irányításáról szól. A bizottság a belső piacról szólt, és ez egy nagyon fontos tényező hiszen ezzel felhívja figyelmünket erre a kérdésre, és nem csak a fontos tartalmi kérdésekre, hanem az eljárás jogi kérdésekre is felhívja a figyelmet. Mégpedig úgy, hogy a jövőben az éves elemzés keretén belül szükséges lesz egy konkrét jelentés elkészítésére is, amely megmutatja, hogy az egyes állam hogyan integrálódott az egységes piachoz. És erről szólt egyéb iránt a Schwab jelentés, amelyről a plenárison szavaztunk az európai szemeszter kapcsán. Ez egy olyan gyakorlat, amelyet meg kell erősíteni, melyet konszolidálni kell, és amely lehetővé teszi majd számunkra, hogy a bizottság egy még eh, nagyobb szerepet vállaljon a korábbinál. El tudják képzelni, hogy eh, nem könnyű, hogy a tagállamok eh, ilyen tartalmi információkat adjanak a két, Európa 2020-as program megvalósulása tekintetében. De ugyanakkor ennek ellenére nem korlátozhatjuk a bizottságot abban, hogy a gazdaságpolitika fontos pilléreire koncentrálja munkájában, valamint a szociálpolitika kérdéseire is koncentráljon. Ám a e két pillér, ezt látnunk kell, összefüggenek egymással, és ezek adják ilyen összefüggésükben a belső piac működését. Ez a széles keret támogatandó, és ez javítja a bizottság munkáját, és ezzel megerősíthetjük ennek politikai tartalmát, különösen az európai szemeszter áttekintése tekintetében. Ezért tehát fontos, hogy az európai szemeszter módszertanát is pontosítsuk, hiszen a pillérek integrálásra szorulnak, hiszen mindegyiknek megvan a maga értéke és meg kell határozni kulcságazatokat, amelyekről a bizottság is beszélt. Melyek ezek az ágazatok? A szolgáltatások, aztán a pénzügyi szolgáltatások, a közlekedés, a szállítás, az energia és a digitális belső piac. Úgy gondolom, hogy hasznos volna, további elemekkel, értékelési elemekkel kibővíteni ezt a rendszert, mégpedig a fogyasztóvédelem szempontjaival gazdagíthatnánk ezt, akár az állampolgárok, ak, mint fogyasztók, akár a munkavállalók érdekeinek érvényesítését mutató, mutató számokat érdemes volna megjeleníteni és így megfelelő szerephez lehetne juttatni minden stakeholdert, az egységes piac minden szereplőjét, akiknek, akiket helyzetbe kell hozni, és biztosítani kell számukra, hogy élhessenek a jogukkal, akár individuális, egyéni, akár kollektív jogukkal. A Schwab jelentés az egységes piaci jogszabály csomag végrehajtásáról szól, és nekünk pedig az a feladatunk, hogy visszatérjünk az e, ebben a jelentésben mondottakban, és segítsük jobban értékelni a helyzetet. Ilyen módon tehát a belső piac elemzését szolgáló eszközökkel bővítem ki a jelentést. Azokkal, amelyeket már a múltban is használtunk, de ugyanakkor új ellenőrzési formákat eh, kell találni, amelyek képesek volnának arra, hogy eh, le, leképezzék eh, a fogyasztók véleményét, mint egy tükröt állítva az, annak. Ilyen módon a kizárólag statisztikai vagy kvantitatív értékelések nem elegendőek, hanem szükség van arra, hogy a fogyasztók által adott értékeléseket megértsük az egységes piac működéséről, hiszen a fogyasztók nem mások, mint az a hivatkozási pont, amelyre politikánkat építeni kell, és, amely, és őket szólítja meg a politikánk, hiszen voltak éppen a mi szakbizottságunkban a fogyasztók érdekeivel foglalkozunk. Október 15-ig bemutatom önöknek ezt szövegtervezetemet, és így reményeim szerint elegendő idő áll majd rendelkezésünkre ahhoz, hogy megvitassuk az itt felvetett kérdéseket, hiszen november 15-éig várjuk majd a módosító indítványokat. És hogyha addig az Európai Bizottság még nem mutatja be a növekedésről szóló éves jelentését, akkor lehet, hogy a módosítók benyújtásának egy későbbi időpontját határozzuk meg annak érdekében, hogy a módosítók szerzői figyelembe tudják venni az Európai Bizottság által készített elemzéseket. Tehát jelenleg úgy néz ki a napirend, hogy a szöveget október 15-ig kapnak meg, és egy hónapjuk lesz a módosítók benyújtására. De elképzelhető, hogy a november 15-i dátum megváltozik, hogyha az Európai Bizottság egész addig nem mutatja be az éves növekedési jelentését. Nincs is más mondandóm ezzel kapcsolatban, hanem majd az szöveg vitája és a módosítók vitája során szólalok meg, és persze keresem majd a kompromisszumok kialakításának lehetőségét, és már be is zárom mondandómat, és bár még nem jelentezték a frakciók, hogy kérik a szót, de gondolom, hogy kérik, körbe is nézek az ülésteremben, és látom is, Ugye először Hanslik kollega, kollégának adom meg a szót a néppárt nevében, utána Hacimakakis kollégának az ALDE nevében. Bardzo panie przewodniczący, ja chciałabym się wypowiedzieć również w imieniu pana e, Andreasa. Csak a Schwab kollégám nevében szeretnék felszólalni, aki a néppárt koordinátorom. Valamint a az egységes belső piacról szóló jelentés szerzője. Az Európai Unió számára nagyon fontos a belső piac, és éppen ezért nagy örömömre szolgál, hogy tudom, és tudhatom azt, hogy készül egy jelentés erről a kérdésről. Ezzel összefüggésben és Schwab nevében, Schwab kollega nevében egy-két bevezető észrevettel szeretnék tenni. Schwaba został... Először is fontos, hogy Schwab úr tavalyi jelentését teljes mértékben végre kell hajtani, ugyanis ö, elemeznünk kell, és részletesen tanulmányoznunk kell, aztán pedig teljes mértékben alkalmaznunk kell a közös piac elveit az európai szemeszteren belül. Sajnálatos módon jelenleg még nem létezik egységes közös piac, mint erős pillér, és éppen ezért az a belső piacra vonatkozó elveket nagyon fontos alkalmazni, hiszen ezek rendkívül fontosak a belső piac megfelelő működése szempontjából és annak versenyképessége szempontjából, ideértvén a növekedést és a munkahelyteremtést is. Schwab úr kiemeli, hogy ezen célok eléréséhez arra van szükség, hogy a tagállamnak, tagállamoknak kiadott iránymutatásokban, amelyet a bizottság évente tesz közzé, részletesebben foglalkozzanak a belső piaccal. Ezen kívül a tagállamokat jobban be kell vonni ezen iránymutatások végrehajtásába, és nem elég egyszerűen csak elutasítani ahogy azt Franciaország tette. sváb úr örül annak, hogy a bizottság már elkezdte bizonyos ajánlásokat az ő jelentésében is tartalmazott ajánlások egy részének a végrehajtását. Így például online módon lehet már szvípeket alkalmazni. Nagyon fontos ezen kívül, hogy egy tanulmányból megfelelő adatokat lehessen előállítani, amelyet a jelentés után fognak elkészíteni. Végül pedig frakciónk és előadónk Schwab úr azt reméljük, hogy az előadó úr ugyanilyen konstruktív módon fog eljárni, mint ahogy a Schwab úr tette a saját jelentésével kapcsolatban. A frakciónk azt reméli, hogy gyümölcsöző és hatékony lesz az együttműködés az IMKA szakbizottságon belül. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. És most pedig Haci Márkákis képviselő kapcsolat. Köszönöm szépen, elnök úr. Gondolom a legtöbb kolléga illetve a legtöbben, akik foglalkoznak ezzel, nem is tudják, mennyire fontos ez a jelentés. Az elmúlt években főként az államadósság okozta válsággal foglalkoztunk. Ennek keretében jött létre ugye a szemeszter, azaz a kölcsönös ellenőrzési mechanizmus, mindeközben azonban elfelejtettük, hogy azok a tényezők, amelyek államadóságot okoznak, ilyen az alacsonyabb termelés, az alacsonyabb gazdasági növekedés, amelyek az államadóság növekedéséhez vezetnek, szorosan összefüggnek a belső piaccal. Így tehát logikus lépés lett volna ez, és már sokkal előbb meg kellett volna tennünk azt, hogy az államadóság kialakulásának tényezőjét a belső piaci tényezőkkel együtt összefüggésben látjuk és kezeljük. Schwab kolléga a jelentésében is felhívta figyelmet arra, hogy nagyon fontos mindebben a végrehajtás, de nem ez az egyetlen lényeges pont. A belső piac 20. évében és a valuta unió 10. évében el kell gondolkodnunk azon, hogy ne csak végrehajtsunk, hanem kiegyenlítsünk is. Nekem két Európai Uniós tagállam állampolgársága is megvan, tehát kettős állampolgárságom van, és ez a két ország, amelyek állampolgára vagyok, a két végletet alkotja. Görögország az egyik, amely egy millió munkahelyet veszített el az utóbbi időszakban, a másik, másik hazán pedig Németország, Németországban pedig körülbelül fél millió új munkahely jött létre. Ez egy olyan fejlődés, amely talán időszakosan valahogy átvészelhető, de hosszú távon úgy gondolom elfogadhatatlan. Hogyha megnézzük, hogy európaiakként hogyan bánunk ezzel a helyzettel, nos, van itt egy eredménytáblánk, a legutóbbi 2013. február 19-i keltezésű. Az eredménytáblában az olyan fejlemények, mint például a belső piacon belüli agresszív exportpolitika olyasmi, amit igenis sérelmez az Európai Bizottság, de Franciaországban például a negatív kritikát nem fogadták el, és Németországban, ahol export többlet tapasztalható, ott egyszerűen nem gyakorolnak kritikát, noha kellene, ugyanúgy, mint Franciaország esetében. Úgyhogy az eredménytáblával nem vagyunk előrébb, hiszen nem elég arról beszélni, hogy mi a jó és mi a rossz gyakorlat, hogyha a végrehajtásra nem figyel oda senki, és senki nem figyel oda arra, mit mond az Európai Bizottság. Ha tovább így járunk el, akkor majd ünnepeljük egyik eh, évfordulót a másik után, és tétlenül nézzük, hogy Európa közepén jól mennek a dolgok, a periférien pedig egyre rosszabbul. A töbletet termelő országokban végül állami támogatásokkal érjük el azt, hogy az emberek végre délre utazzanak, és ott ismét pénzt költsenek. Hogyha ugyanezt mondanám egyébként Németországban, gondolom kizavarnának az ülésteremből. De úgy gondolom, mindenképpen el kell gondolkodnunk a tanulságon. Koferáti úr jelentése újra egy lehetőséget ad a parlamentnek, hogy hallassa a hangját, és ezt meg is kell ragadnunk ezt a lehetőséget, de a tagállamoknak és az Európai Bizottságnak igenis annak megfelelően kell cselekednie, amit folyton hangoztatnak, máskülönben csak adópénzeket dobunk ki az ablakon, miközben néhány tagállamon folyamatosan épülnek le a munkahelyek. Köszönöm. Köszönöm. Kérje még más a szót. Hogyha nem, akkor kérdezem a bizottság jelenlévő képviselőit, hogy szeretnének hozzászólni mindahhoz, ami ideig elhangzott. Mi pare Úgy tűnik, hogy nem. Rendben van. Akkor megadom ismét magamnak a szót. Egyetértek az előttem szólókkal, a felszólalók észrevételeivel. Az igazi probléma az abban áll, hogy hogyan lehet konzisztensé tenni ezt a harmadik pillért, a közös piac harmadik pillérét. A parlament, a mi szakbizottságunk és a tanács is egyetért ennek a szükségességével, de az ideig megtett lépések sajnos még nem felelték meg az elméletnek, és ezt a különbséget át kell hidalnunk, és alkalmazhatóvá kell tenni a Schwab jelentés tartalmát az egész piacra, és a gazdaság, a politika, a gazdaságpolitika és a társadalompolitika, valamint a közös piacra vonatkozó szakpolitikák erősebb összekapcsolását kell biztosítani. Együttes erőfeszítést teszünk erre vonatkozólag, és fel szeretném említeni, meg szeretném ismételni önöknek, hogy, de mondtam már ezt, de megismétlem, hogy október 15-én Mindenki megkapja tőlem a jelentés tervezetét, és november 25-ig, tehát hogyha nem változik meg a bizottság menetrendje, akkor október 25-ig mindenkinek lehetőség lesz arra, hogy benyújtsa a módosító indítványait. Így ezt elmondva, tovább lépünk a napirend következő pontjára. És elnökként ismét megadom magamnak jelentéstevőnek a szót, hiszen egy vélemény tervezet szerzője vagyok. Ez a vélemény tervezet pedig nem másról szól, mint a nem pénzügyi információkra vonatkozó irányelv tervezetről, amely a nagy vállalatokra, vállalatcsoportokra vonatkozik. A júri szakbizottság az illetékes, de mi egy véleményt fogalmazunk meg. Nos, ez az irányelv egy természetes fejleményből, legalábbis szerintem egy természetes fejleményből származik, hiszen két véleményt fogalmazott el a parlament júniusban a cégek, a vállalatok szociális elkötelezettségéről. Ezek a vélemények pedig a bizottság dokumentaiban alakulnak, és olyan intézkedésekről van szó, melyeket a cégeknek kell megtenniük, annak érdekében, hogy a szociális elkötelezettségnek eleget tegyenek. Egyébként ez még egy 1993-as Jacques Delors által jegyzett fehér könyvből ered mindent. Ezek a kötelezettségek. Az Unió egy sor jogszabályt fogadott el erről, de ezek még mindig csak önkéntes intézkedéseket írnak elő a cégek szociális elkötelezettsége kapcsán. A polit szakpidétika fejlődése nem volt mindig lineáris, voltak visszaesési pillanatok, volt, amikor megtorpant a politika kialakítása, és egy-két erős ellentmondás is kitapintható, különösen 2000. év körül fogalmazódott ez meg, hiszen voltak nagy csoportok, akik szép jelentéseket készítettek a cégük szociális elkötelezettségéről, de aztán nem ennek megfelelően tevékenykedtek. Mondjuk a nagy kőolaj cégek gyönyörű jelentéseket kértek, aztán pedig az északi tengert a lehető legszörnyűbb módon szennyezték meg a nyersolajjal, a kőolajjal, hiszen mindenfajta biztosítási intézkedések nélkül szállították tartályhajókon a kőolajat vagy pedig voltak olyan cégek, akik mondjuk távoli harmadik országokban dolgoztattak, gyermekmunkát alkalmaztak, miközben szép szavakat hangoztattak az Európai Unióban. A szociális elkötelezettség kérdése ismét visszakerült a bizottság figyelmének homlokterébe, és két jelentéstervezetet készít a parlament is erről. Az egyik, és erről van most szó, a nem pénzügyi termesz természetű információk megadásáról szól, és ez a bizottság javaslatára épül. Ezek nagyon jól megírt bizottsági javaslatok, és mind a javaslat szándéka, mind pedig a megfogalmazása üdvözlendő és pozitív hiszen ez igyekszik a lehető legnagyobb átláthatóságot biztosítani a cégek működése során, annak érdekében, hogy minden stakeholder, minden szereplő megfelelő információt kapjon, de főleg maguk a fogyasztók, akik a stakeholderek, a szereplők között mégiscsak a legfontosabb csoportot képviselik. Azaz tehát úgy gondolom, hogy érdemes volna mégiscsak egy-két módosítást beiktatni ebbe a szövegbe. Melyek ezek a módosítások? Úgy gondolom, hogy az általam javasolt módosítások a parlament ideig meghozott intézkedéseivel vannak összhangban. Egyrészt a küszöb tekintetében. A bizottság a nagy cégek meghatározása érdekében azt mondja, hogy 500 munkavállaló alapján lehet ezt meghatározni. Javaslatom azonban az, hogy 250-re csökkentsük a foglalkoztatottak számát, hiszen minden más jogszabályban, amelyet az Európai Unió elfogadott, a nagy cégeket úgy határoztuk meg, hogy 250 vagy annál több munkavállalót foglalkoztatnak. Nem értem, hogy miért pont most akarja a bizottság tehát a szociális elkötelezettség tekintetében miért akarja 250-ről 500 re emelni a foglalkoztatottok számát. Hiszen így fennállhat annak a veszélye, hogy az idáig megadott irányelveket ne tartják be, már pedig ezek az iránymutatások szükségesek ahhoz, hogy a cégek egységesen és érthető módon számoljanak be a szociális elkötelezettségükről. Egyébként a közbeszerzésekről szóló vitánk, nem olyan régen lefolytott vitánk során arról beszéltünk, hogy az albeszállítók, az egész beszállítói láncra kitelt, ki kell terjeszteni a szabályokat, és ez vonatkozik erre a jogszabályra is. Vegyük mondjuk azt a példát, hogy A cég pozitívan viselkedik, ugyanakkor olyan cégektől vásárol szolgáltatásokat vagy termékeket, amelyek szociálisan elfogadhatatlanul viselkednek. Ezért tehát az ellenőrzéseket mindig ki kell terjeszteni. Persze a kötelező ellenőrzésekről beszélek, hiszen hogyha egy cég nem adja meg ezeket az információkat, meg kell, hogy magyarázza, hogy miért nem teszi ezt meg. egész egyszerűen a szereplők irányába is meg kell ezt magyaráznia. Még egyszer mondom, szerintem ez egy nagyon fontos irányelve lesz, hiszen a vállalatok szociális felelősségvállalását erősíti meg, valamint az idáig hozott politikai döntéseinket is szerephez juttatja, hiszen az Európai Unió munkája a Lisszaboni szerződési koncentrált erre a kérdésre, utána egy picit megakadt ez a munka, ez a figyelem kikerült a figyelem teré, ez a kérdés kikerült a figyelem homlokteréből, és ezzel a jogszabályjal ismét a figyelem homlok terébe állítjuk ezt a kérdést. Nagyon kíváncsi vagyok az észrevételeikre, és természetesen mindent megteszek annak érdekében, hogy minnyájunk észrevételeivel gazdagítsam az én véleménytervezetemet. Persze vannak témák, amelyekkel a mi szakbizottságunk már több jogszabálytervezetben foglalkozott, és ahol, amely témák vitája kapcsán tanúbizonyságot tettünk arról, hogy messze mutató, távolba tekintő módon gondolkozunk a fő kérdésekről. Tehát kíváncsian fogadom az önök észrevételeit, a módosítási javaslatait. Október 15-i a módosítók benyújtásának határideje. És most pedig megadom a szót az árnyék jelentéstevőknek, akik itt vannak, a néppárt nevében Pitikájnán asszonynak tessék. Thank you very much. And I hope you... Köszönöm szépen. Elnézést szeretnék kérni. Politikai hátterem ellenére a személyes tapasztalatom által indítatva fogom elmondani ezt a megjegyzést, hiszen én magam közgazdász és egyéb gazdasági háttérrel rendelkezem. Vállalatoknál igazgató tanácstag voltam, tehát vállalati szempontból az az érzésem, hogy nem tehetem meg, hogy ne szóljak hozzá. Először is. Előadó úr, azt gondolom, hogy kiváló munkát végzett a jelentés alapján és a bizottság is. Jelenleg észszerűnek tartanám, hogy az egyenlő esélyek területén ugyanolyan szintre kell hozni a jelentéstételi követelményeket, tehát a számviteli irányelvvel kapcsolatos küszöb szerintem mindenképpen észszerű lenne. Van egy elég fontos dolog, amely hiányzik mind a jelentésből, mind pedig a bizottság javaslatából. Nem vagyok biztos benne, hogy mit tudunk ezzel tenni, de ha úgy gondoljuk, hogy a megközelítés mi szerint legyenek önkéntes fellépések, ahol ez nem kötelező jogilag, és vannak különböző jelentéstételi rendszerek. Nos, hogyha ezt a vállalat szempontjából nézzük meg, Rendkívül fontos lenne az, hogy összehasonlítható legyen a tájékoztatás. Éppen ez az oka annak, hogy ezzel a területtel ö, foglalkozunk, és ö, hogy a számviteli ö, szabályokat ö, hasonlóan akarjuk beve, bevezetni azzal kapcsolatban, hogy miről kell jelentést tenniük. Nos, itt a lényeg az, hogy a befektető, vagy akárki is legyen az, össze tudja hasonlítani, vagy meg tudja különböztetni a vállalatokat és azok fellépéseit. Hogyha önkéntes alapon járunk el, hogyha a jelentéstétele kapcsolatban más a kiinduló helyzet, akkor ez rendkívül homályos. Ennek pedig az eredménye az, a, egyrészt a közvélemény szempontjából, nagyon nehéz elbírálni, hogy egy adott típusú vállalatnál milyen jellegű tájékoztatás, tájékoztatás lesz releváns. A beruházó szempontjából, hogyha a beruházó cipőjében, cipőjében lennék, akkor egyrészt vannak olyan vállalatok, ahol a hitelre, hiteljelentéstétel áll rendelkezésre, másrészt pedig a pénzügyi információkkal kapcsolatos jelentéstétel is rendelkezésre áll. Nos, hogyha ilyen választási lehetőség van a beruházónak, akkor ő az a pénzügyi jelentést fogja elolvasni. Hogyha rövid távon gondolkozunk, lehetséges, hogy rövid távon jó beruházásnak tűnik valaki, közben valami, közben hosszú távon ennek nincsen olyan nagy hozama. És vannak olyan vállalati fellépések, amelyeknek rövid távon talán nincsen nagy ö, megtérülése, közben hosszú távon viszont már, ami az alap értékeket és a márka értékét és a szociális kérdéseket illeti, már sokkal előnyösebb. De hogyha nem lehet ezt így összehasonlítani, akkor mindig megvan az es- a veszélye annak, hogy a beruházó nem a legfenntarthatóbb opciókat fogja választani. Ez pedig azzal jár, hogy hosszú távon valóban a fő teljesítménymutatókon túlmenően egy szabályt kellene a jelentésre bevezetni, és kötelezővé kell tenni az integrált jelentéstétel részeként minden vállalatra vonatkozóan, attól függetlenül, hogy milyen méretű vállalatról van szó. A számviteli szabályokat nem önkéntes alapon vezetjük be, és nincsen megkülönböztetés. Nos, én attól félek, hogyha nem tesszük meg ezt a lépést, és tudom, hogy ez mennyire nehéz politikai szempontból, akkor az administratív terheket növeljük, pedig pont, hogy csökkenteni szeretnénk, tehát bevezettünk ilyen terheket a vállalatokra vonatkozóan, közben pedig nem kapjuk meg azt a tájékoztatást, amely komolyan kihathatna a beruházói választásokra, és a hosszú távú beruházással kapcsolatos céljainkat sem fogja ez alátámasztani, és nem fog a vállalatok között sem es, es, egyenlő esélyeket teremteni. Tehát nem tudom, hogy jelenleg hogyan tudjuk ezt a kérdést megoldani. Tudjuk, hogy a tanácssal kell tárgyalnunk, és hogy a vállalatoknál is, üzleti körökben és a tagállamoknál is más vélemények vannak, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt most nehéz lenne a mostani jelentésteli követelményekkel kapcsolatban elérni, de azért remélem, hogy olyan jellegű formátumot tudunk kialakítani a tanácsal és a bizottsággal közösen, ahol meg tudjuk határozni a határidőt a jelentéstételre, és kötelező alapon akarjuk bevezetni ezen jelentéstételt és felülvizsgálatot, amely négy vagy öt év múlva fog bekövetkezni. Most pedig hát önökre bízom, hogy ezt a javaslatomat el tudják-e fogadni, vagy sem. Köszönöm. Grazie, ci sono colleghi che... Köszönöm szépen, Kérem, kérdezem, ki kéri szót? Kaki Márkeszi Kősz. Köszönöm szépen, elnök úr. Krocman úr, urat helyettesítem, ő az árnyék jelentéstevőnk. A vállalatok szociális felelősségvállalásának témájával újra és újra foglalkozunk itt a parlamentben. Egyrészt azért, mert egyre nő a vállalatok ez irányú tevékenysége, másrészt pedig egyre jobban odafigyelnek rá a nyilvánosságban. Ez korán sem új jelenség, és sok vállalat régebb óta is vállal már szociális felelősséget. Korábban ez önkéntes alapú volt, akik a akik szociális tevékenységet is vállalni akartak, ezt megtehették, de önkéntes alapú maradt ez a tevékenység. Egyre inkább elmozdulunk azonban a, az önkéntesség elve felől, hogyha megnézzük a bizottság anyagát, akkor ideológiai motiváltságot látunk, és kissé mesterséges érvelést, főként azok a vállalatok, amelyek nincsenek annyira a nyilvánosság szeme előtt, de mégis nagyon ki vannak téve a nemzetközi versenynek. További administratív terhek hárulnak tehát rájuk, e, és további költségek, és elvonják az energiát a vállalatok főbb tevékenységétől, ami különböző termékek előállítás és szolgáltatások nyújtása. Az Európai Bizottság kevésé realisztikus esetből indul ki során, ugyanis feltételezi, hogy egy, egyetlen egy személy néhány óra alatt képes a már meglévő információkat összefoglalni egy jelentésben. De mi történik akkor, hogyha a vállalaton belül nincs is ezzel foglalkozó osztály? Mi van akkor, hogyha a leányvállalatoktól származó információkat kell összegyűjteni, illetve külső ellenőröket kell bevonni a munkába. Mindehez hozzájönnek azok az információk, amelyek a vállalati diverzitás politikára vonatkoznak. Maga a női kvóta sem teljes körűen elfogadott, és Kreutzmann úr úgy gondolja, hogy fontos megengedni a vállalatoknak, hogy a legmegfelelőbb embereket vegyék fel az egyes posztokba, azon feltételek alapján, kritériumok alapján, amelyek leginkább megfelelnek az adott vállalatnak. A vállalatnak saját érdeke, hogy a legjobban képzett menedzsereket vegye fel azokat, akik a legtöbb tapasztalattal rendelkeznek. Mi jogalkotóként nem mondhatjuk azt, hogy mi jobb megoldásokat tudunk találni a vállalatok számára, jobb döntéseket hozhatunk helyettük. A jelentéstevő a készített javaslatokat Kreuzmann úr legalább részben kritikusan szemléle, főként ami a 250 és annál több munkatársa dolgozó vállalatokra vonatkozó javaslatot életi További költségeket eredményeznek a javaslatok, ezáltal csökken a vállalatok versenyképessége, nekünk pedig mindeközben pont az ellenkezője a célunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy nem kér senki más árnyék jelentéstevő szót, de most megadom Gebhardt asszonynak hogy szót. Tessék, Evelyn. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr, kedves Sergio. Úgy gondolom, egy kiváló jelentéstervezetet készített, és én is úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság alapvetően jó javaslatot készített. Igenis, van értelme a megfelelő átláthatóságot megteremteni. És Kreutzmann úrnak üzenem Márkákész képviselőn keresztül, hogy ha megnézzük az USA-ban meglévő szabályokat, például a nemek közötti egyensúlyra vonatkozóan, akkor azt látjuk, hogy az ottani szabályok jóval szigorúbbak, mint azok, amelyek Koferáti úr javaslatában szerepelnek. Azt mondani, hogy az európai gazdaság esetében csökken a versenyképesség globális összehasonlításban, egy kicsit problematikus éppen ezért, és sőt, még meg is mutatkozott, hogy előnyös volt az átláthatóság növelése, mert ezáltal, és ezt a saját társadalmainkban is egyre inkább tapasztaljuk, hogy a polgárok tehát, a fogyasztók szeretik tudni, hogy mi áll a dolgok hátterében. Éppen ezért különösen üdvözlök két olyan pontot, amelyet Koferáti úr említett. Az egyik, hogy fontos a koherencia a jogalkotásban, és fontos, hogy a 250 munkatársal, illetve 250-nél több munkatársal dolgozó vállalatok esetében legyen érvényes a javaslat. Számos európai jogszabályban ugyanis pontosan ez a számadat szerepel, ez a küszöb, jó lenne, hogyha itt koherensek maradnánk, és nem, akad, nem okoznánk további zavart. Másrészt pedig ez vonatkozik az alvállalkozókra is, hiszen mi értelme van a tájékoztatásnak és az átláthatóságnak, hogyha az alvállalkozók esetében egészen máshogy járunk el. Fontos ez a fajta kötelezettség, ez tehát két olyan dolog, amelyet különösen üdvösnek tartok Kofereti úr javaslatában. Köszönöm. No, no, altri colleghi. Más nem kéri a szót. Amennyiben a bizottság jelenlevő képviselői kérik a szót, akkor megadom nekik. Uh, thank you, Chair, uh, and thank you for, for the report that you have done. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük ezt a jelentést és az ezzel kapcsolatos eszmecserét. A bizottság áprilisban nyújtott be egy szerintünk rendkívül észszerű javaslatot a vállalatok Európai Uniós jelentéstételével kapcsolatban az, hogy az átláthatóságot megerősítsük. A mindennapi döntéshozatalban és a vállalatok tervezésében a környezetvédelmi és szociális szempontból ez pozitív, az üzleti munka szempontjából is jó, jobb döntésekhez vezet, és a pénzügyi és nem pénzügyi sikert is hosszú távon tám- könnyíti. Éppen ezért a bizottság a korábbi hatástanulmányokra építette a munkáját, és a beruházóktól, beruházói egyesületektől is kaptunk válaszokat, gondolatokat azzal kapcsolatban, hogy a nem pénzügyi tájékoztatásokat hogyan lehet kiegészíteni. Hogyan lehet kiegészíteni a pénzügyi kérdéseket a nem pénzügyi kérdésekkel. Ez hasznos és szükséges a tőke megfelelő beruházása szempontjából. Úgy gondolják, hogy egyrészt a vállalatoktól megfelelő mennyiségű és minőségű pénzügyi tájékoztatást kapnak, viszont még nincsen megfelelő nem pénzügyi jellegű jelentés a környezetvédelmi és szociális kérdésekről a beruházók kezében. Éppen ezért gondoljuk azt, hogy az, hogy ilyen jogalkotói döntést és lépést hozzunk, ez a megfelelő megközelítés. Jelenleg Európában körülbelül 2500 vállalat rendkívül átlátható a környezetvédelmi és szociális szempontokból. Ide, tartoz, tehát ide tartoznak olyan vállalatok, amelyek az éves igazgatási jelentésükbe beveszik az erre vonatkozó tájékoztatásokat. Az 500 hogyha bevonnánk, hogyha csökkentenénk a az alkalmazottak számára vonatkozó küszöböt, akkor további 5000 vállalatot vonnánk be ennek a hatája alá, és ez rendkívül fontos előrelépés lenne. Ez ambiciózus és közben rendkívül nagy kihívást jelentő célkitűzés. Hogyha nem csökkentjük 250-re az érintett munkatársak számát, akkor 45 ezer vállalatra vonatkozna ez a szabályozás, és nem tudom, hogy a piac ekkora változást fel tudna-e dolgozni. Valóban, hogy nem idén kellene erről dönteni, hiszen megvan egy ütemterve ennek a döntéshozatalnak, de mindenképpen odafigyelünk arra a tényre is, hogy nagy szükség van arra, hogy elővigyázatosan járjunk el, és ne rójunk túl nagy terheket a vállalatokra azt szeretnénk üzenetként eljutatni a vállalatokhoz, hogy ez egy oly, olyan új követelmény, amely a nagyobb vállalatokra vonatkozik. Nem szeretnénk most új kötelezettséget bevezetni a kis és középvállalatokra. Valóban a hagyományos küszöb a közepes vállalatokra 250 munkavállaló, de úgy gondoljuk, hogy jelenleg jobb, hogyha tényleg elég nagy vállalatokra akarjuk csak kiterjeszteni ezt a szabályt, és így az üzenetünk az, hogy egyelőre semmiképpen nem szeretnénk a kis és középvállalatokra újabb kötelezettségeket róni. Reméljük, hogy ezt az üzenetet nagyon egyértelműen tükrözi a javaslatunk. Ami a tájékoztatás közzétételét illeti, a beruházói lánccal kapcsolatban. Nem tagadjuk, hogy ez valóban nagyon szükséges és hasznos. Ez egy olyan tájékoztatás, amely hasznos a vállalatok szempontjából, és azért, mert ez a beruházók számára is hasznos. Nagyon fontos, hogy hatékonyan ruházzák be a tőkét a beruházók, és ezzel növeljük az igényt arra, hogy a vállalatok ezzel kapcsolatban tájékoztatást adjanak közzé, például az emberi jogi kérdésekkel kapcsolatban is, és nagyon fontos, hogy mindez a beruházókra, alvállalkozókra is igaz legyen. Úgy gondoljuk, hogy ezt a kérdést a jelentésünk már megfelelően tagja, taglalja. Közben nem mm, lenne jó technikai problémákat felvetni ezen bonyolult kérdések kapcsolatban, tehát az alvállalkozói lánc kérdésében. Ezen kívül a bizottság javaslata egy kötelezettségről beszél, tehát nem önkéntes tájékoztatásról beszélünk, hanem kötelező jellegű tájékoztatásról, amely a nagy, de csak nagy vállalatokra vonatkozik, nem pedig a kis és középvállalatokra. Valóban jelenleg semmilyen konkrét keretet nem akarunk bevezetni, nem gondoljuk azt, hogy eljött a pillanat, hogy egy ilyen jellegű keretet bevezessünk. Talán a jövőben erre majd sor kerül, egy második szakaszban, de jelenleg mi elismerjük, hogy a vállalatok értékesnek találják, hogy ilyen jellegű tájékoztatást adjanak, legyen az nemzeti vagy nemzetközi jellegű, és az OECD iránymutatásokat is megemlítjük a nemzetközi vállalatokra vonatkozóan, valamint a Global Compactet is az ENSZ részéről, és még másokat. Ezen kívül vannak nemzeti keretek is, például a német fenntarthatósági kódex, ez rendkívül hasznos. Azt gondolom, hogy ha egyelőre még nem hozunk létre keretet, ezzel nem annyira egyértelmű az összehasonlítás. Azt gondolom, hogy a vállalatok már bevált gyakorlatai, ahol ilyen tapasztalattal már rendelkeznek, nagyon sok hasznos tájékoztatást tartalmaznak, és nagyon sok más vállalat is fog ilyen jellegű jelentést tenni a jövőben, tehát valóban az összehasonlíthatóság a piacon komoly elvárás. Köszönöm. Köszönöm szépen a bizottságnak és a kollégáknak az észrevételeit. Én még két kérdéshez szeretnék visszatérni. Az egyik a küszöbb kérdés, amely jogosan kelt fel indulatokat, érzelmeket. Én úgy gondolom, hogy a bizottság részéről kényszeredett intézkedés az, hogy 500 szintre tegyék fel, 500 foglalkoztatott szintjére tegyék fel a küszöböt. Nem, nem csak az aránytalanság szintje jön így rétre, a gazdasági jelentőség között és a között, hogy milyen szociális felelősségvállalást vállal az a cég, hanem fennáll annak a veszélye is, még ha nem is akarjuk ezt el, kiváltani, ezt a veszélyt. Tehát feláll, fennáll annak a víz veszélynek a, annak a veszélynek a lehetőségem, hogy a kis cégeket kivonjuk, a kisebb cégeket kivonjuk a szociális vállalás kötelezettsége alól. Már pedig ezek a cégek nyugodtan szolgáltathatnának ilyen információt, átadhatnák ezeket a fontos információkat a közvéleménynek, a szereplőknek. Szorít bennünket az idő, és felgyorsultak az események az elmúlt évben. És mind a beruházók, mind a fogyasztók igénylik a cég szociális viselkedéséről, hogyha így mondhatom, az információkat lett legyen szó környezetvédelmi fellépésről, vagy pedig arról, hogy hogyan tartják tiszteletben a cégek a munkavállalók egyéni és kollektív jogait. Ne felejtsük el, hogy a fogyasztók fontos gazdasági döntéseket hozhatnak, fogyasztói döntéseket hozhatnak, és tisztában szeretnének lenni az egyes cégek viselkedésével, fellépésével. Sokkal nagyobb az érdeklődés ez iránt, mint néhány évvel ezelőtt, és a beruházók, befektetők is nagyon ö, érdeklődnek ezen információk iránt hiszen tudni szeretnék, hogy teljesen viselkedik-e egy cég, vagy sem. Tehát tisztán akarják látni, hogy nem csak olyan cégről van szó, aki rövidtávú sikert, a rövidtávú előnyöket lesi, hanem valóban a szociális felelősségvállalás területén is elfogadható teljesítményt nyújt. Úgy gondolom, hogy hosszú utal előttünk, és Pitikájnán asszony is ö, nagy segítséget nyújthat, hiszen komoly szakmai tapasztalata van. És egyetértek önnel abban, hogy oda kell eljutnunk, hogy nem rövid lesz az út, és komoly ellenállásokba kell ütközünk, de oda kell eljutnunk, hogy mindenki egységesen síkra szálljon, a szociális elkötelezettségre vonatkozó információk átadása területén. Hiszen ezzel a piacot pozitív szabályozás alá vesszük, és ennek visszaható pozitív hatása van a cégekre. Hiszen minél nagyobb az átláthatóság, a transzparencia, a transzparencia, annál jobban működik majd a verseny is. Tehát furcsa módon mégiscsak azok a cégek, akik jobban viselkednek, tiszteletben tartják a környezetet, tiszteletben tartják a munkavállalók és a szereplők jogait, ezeknek virtuális előnyökhöz jutnak egyelőre, de valós előnyökhöz kell őket juttatni. Egyetértek tehát önnel, Pitikajton asszony, hogy egy kompromisszumot kell találni és ez a mai vita is ebbe az irányba mutat. Jelentős lépéseket kell tehát tennünk az előttünk álló úton. És fontos, hogy egy pozitív szerepet vállaljunk ebben a munkában. Nagy kíváncsisággal várom tehát az önök módosító indítványait, és ezekről majd eszmét cserélünk kompromisszumokat keresve. Köszönöm az együttműködésüket, és tovább is lépünk a napirend következő pontjára, mint egy tíz perccel korábban, mint tettük volna, de nem hiszem, hogy ebből bármilyen problémánk származik. Tehát tovább lépünk. Az elektronikus számlázásról szóló jelentésről egy hatástanulmány ról van szó, és az első véleménycseréről, véleménycserét folytatjuk le. Itt a bizottság, aki a hatásvizsgálatot ismerteti majd, tehát megadom a bizottságnak a szót. non sono ancora arrivati, sono, sono passati, comunque bisognerà sottolineare che Aspettiamo dieci minuti. I tempi è anche indicato sono dati on, mm. solamente puro, eh, pura indicazione, non è che sia. Vi chiedo. Kérdem. Nem, kérem önöktől, hogy öt percig maradjanak türelemmel itt, meg kell várnunk, amíg a bizottság felelős képviselője megérkezik. Ugye ezek az időpontok, ezek kötelező érvényűek, ránk nézve és rájuk nézve is. Tehát várjunk 5 percet, és utána folytatjuk a munkát. És reméljük, hogy időközben megérkezik a bizottság képviselője, vagy megérkeznek a bizottság képviselői. Tehát egy kis türelmet kérek. Bene, grazie. Possiamo riprendere allora i nostri lavori. Köszönöm szépen, folytathatjuk a munkánkat, hiszen megérkeztek a bizottság képviselői. Köszöntöm őket, és meg is köszönöm, hogy eljöttek, és már is megadom Kamil Kieliánszki úrnak a szót, aki bemutatja nekünk a hatásvizsgálatot, amelyről első eszmecserét folytatunk ez az elektronikus számlázás a közbeszerzések területén erről szól. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Elnézést kérünk. Szó szerint értelmeztük a napi rendet, mi hibánk volt, elnézést, amiért elkéstünk. 15 perc alatt röviden szeretném bemutatni ezt a körülbelül 10 diát, és ezzel elmagyarázni a hatástanulmányunk eredményét az elszámlázásról a közbe, közbeszerzésben. Nem tudom, működik-e? Igen, működik. Tehát mi áll a dolog hátterében? Reménykedtünk abban, hogy nagy költség megtakarítást sikerül elérni az elszemlek bevezetése által a közbeszerzésben, és sikerül az adminisztratív terheket is csökkenteni. Nyilvánvalóan ez olyasmi, amit a KKV-k szívesen látnak. Beletartozik ebbe az is, hogy az átláthatóság növekszik a közbeszerzésen belül, és végül, de nem utolsó sorban környezeti előnyök is származnak mindebből, környezetvédelmi előnyök. Az érdekelt körök is reagáltak a kezdeményezésre, később majd bemutatom a nyilvános konzultáció eredményeit, és természetesen a digitális mm, agenda és a belső piaci intézkedéscsomag keretében kell látnunk ezeket az intézkedéseket. Intuitívan úgy gondoltuk, hogy hatékonyság növekedést eredményez ez a kezdeményezés, de tartottunk tőle, hogy a tagállamok nem koordinált módon fognak cselekedni, ami a normákat illeti, erről majd később beszélek. Ami a kontextust illeti, úgy gondolom, hogy minden oldalról kaptunk támogatást, egy részről tanács, a tanács részéről júniusban, 2012-ben támogatást kaptunk, aztán volt egy parlamenti állásfoglalás 2012 áprilisában, és a kezdeményezés nagyon fontos részét képezte Bárnyé biztos belsőpiaci intéz, intézkedés csomag felülvizsgálatának is, és az éves jelentés, növekedési jelentés legutóbbi kiadásában is szerepelt. Lefolytattunk egy nyilvános konzultációt is, ez nem a szokásos felmérések alapján történő konzultáció volt, hanem több konferenciát is szerveztünk. Nem utolsó sorban két héttel ezelőtt is volt egy ilyen, amelyen részt vett Harbour úr is. Ez az elszámlázásról és a közbeszerzésekről szólt. Összességében tehát nagy a támogatottsága a kezdeményezésnek, főként ami az elszámlázást illeti közbeszerzésben, és az interoperabilitás természetesen egyik legfőbb oka annak, amiért mi úgy gondoljuk, hogy az érdekelt körök támogatják ezt a fajta számlázást a közbeszerzésekben. Nem nulláról indult a munka, több olyan kezdeményezés is volt a bizottságon belül, amely előkészítette ezt a kezdeményezést. 2010-ben volt egy közlemény, aztán volt egy több érdekelt kört is bevonó fórum az elszámlázásról, Továbbá a hozzáadott érték adóról szóló tanácsi irányelv is nagyon fontos ebből a szempontból, és vannak különböző projektek, amelyeket a bizottság is társfinanszírozott, a PEPPOL és egyebek, amelyek szintén ehhez a területhez tartoznak, tehát ezek mind az előzményekhez tartoznak. Miért most kell cselekedni? Egyrészt az elszámlázás a közbeszerzések kontextusában intuitív módon is nagyon jó ötletnek tűnik, így a tagállamok maguk is elkezdtek tevékenyé válni, nemzeti szintű platformokat és cselekvési terveket hoztak létre, de nyilván ez nem egy koordinált együttműködés, és elkezdtünk aggódni, hogy egy olyan rendszer van kialakulóban, amely nem igazán működőképes, és amely nem tesz lehetővé interoperabilitást a különböző rendszerek között. Ez utóbbinak viszont nagyon nagy negatív hatása lenne a határon átnyúló tevékenységben. Remélhetőleg ez utóbbi a bizottsági közbeszerzési szabályok révén orvosolható. Tehát tartottunk tőle, hogy egy fragmentált rendszer jön létre, összetett rendszer, amely főként a KKV-k esetében járna negatív hatásokkal és költségnövekedéssel a különböző platformok és rendszerek kialakulása miatt. Mit tartalmaz az irányelvtervezet? A hatály azokra számlákra terjed ki, amelyeket a közbeszerzési irányelvek szabályának megfelelően nyújtanak be, csak köz, a közférának benyújtott számlákról van szó, de mind a regionális, mind a nemzeti, mind a helyi szintre kiterjed. Hogyan alakuljon ki a norma? A cenen keresztül fog ez megtörténni, a legjobb gyakorlatra alapozva, és a meglévő rendszerekre alapozva, amelyeket a tagállamokon belül már létrehoztak. Meg Próbálunk tehát majd egy optimális megoldást kialakítani, és megpróbáljuk a legkisebb, lehető legkisebbre csökkenteni az átállási, kigazítási lépéseket, amelyek szükségesek lesznek azokban a tagállamokban, ahol már létezik egy mechanizmus. Emellett egy fő szempont, hogy azt szeretnénk, hogy a megrendelő elektronikus formátumban kialakított számlákat kaphasson, az átmeneti időszak pedig, ahogyan a dián is látható, négy év volna. Ez az utolsó dia, itt egyszerűen csak összegeztem a főbb szempontokat. Reméljük, hogy ez a számlázási módszer el fog terjedni széles körül, nem csak a közbeszerzések területén, hiszen láthatóan van egyfajta elvárás, már most és ez irányban is remélhetőleg az e-kormányzás és a digitális agenda más területeire is átterjed majd ez a számlázási módszer. Ennyit szerettem volna bevezetőle elmondani, elnézést még egyszer, amiért elkéstünk, és érdeklődéssel várjuk az esetleges kérdéseket. Köszönöm. Prego, c'era la collega Colin Lange che ha chiesto. Igen, tessék, Lange asszony parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt az áttekintést. Múlt héten neveztek jelent, ki jelentéstevőnek, ezért csak kevés időm volt, hogy elolvasom a szöveget, de voltak éppen annyit már látok, hogy az irányelv tervezett célját üdvözölhetjük, Azért, hogy az interoperabilitást a közbeszerzések során kialakított elektronikus számla kiállítás során megteremtsük. Üdvözlöm azt is, hogy ez egy rövid szöveg, csupán kilenc cikkből áll. Ugyanakkor kételjén vannak a tekintetben, hogy az az út, amelyen indul megfelelő, hiszen szerintem helyesebb volna EU normák kritériumait meghatározni, és utána azon gondolkozni, hogy hogyan lehet ezt a közigazgatás számára ban végrehajtani, illetve hogy milyen kivételekre van lehetőség mondjuk az önkormányzati igazgatásokban. Ám azonban az bizottság jelentése most már ilyen formában készült el, ezért ezt elfogadom, a belső formáját elfogadom, de egy-két normát, egy-két standardot bele szeretnék majd emelni a módosítóimmal. Az önök áttekintőjéből kiderült, hogy egy-két országban már létezik egy édemutató eljárás. Ausztrália, Olaszország, Dánia, ahol ilyen példákkal élnek, és érdemes volna az ott alkalmazott kritériumokat alkalmazni, illetve megismerni, hogy valamit rájuk kényszerítsünk, amely nem célra vezető. A 48 hónapos átmeneti idő szerintem túl rövidre van meghatározva. És jelzem, hogy nagyon becsvágyó a terv, hiszen 14 nap múlva be kell nyújtanom a jelentéstervezetemet. Jövő héten Strasbourgban vagyunk, ezért egész egyszerűen attól, ettől teszem függővé, hogy a két hetes időt be tudjam tartani, vagy nem. De ezen a héten látom, hogy mondtam, hogy legalább egy-két háttér megbeszélést le tudok-e folytatni, vagy nem. Tudom, hogy szorítja a bizottságot az idő, de hát nekem is komoly munkát kell végeznem, és um, bármennyire is tisztelem az önök elkötelezettségét, azért a két hetes határidő nagyon szoros, de hamarosan eldöntöm, hogy vállalom-e a megbízást, vagy sem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Róla kollega kéri a szót? <clears throat> Csak Langen kollégámnak szeretném mondani, hogy támogatni fogom, és örömmel nézek a együttműködés elében. Mindig jól együttműködtünk, és valóban látnunk kell, hogy bárha szorít is az idő, mennyiben tudunk megfelelni a célkitűzéseknek. Én volevo approfittare per fare anch'io una domanda. Én magam is egy kérdéssel szeretnék előrukkolni. Nagyon egyszerű ez a kérdés, meg lehet, hogy banális, és a bizottsághoz nem ezt a kérdést. Figyelembe vévem, azt a hipotézist, amelyet felvetettek, eh, hogy ez jelentkezni fog a probléma a munkájukban. Tehát lássuk a közbeszerzéseket. És nem lehet -e, hogy itt valami ellentmondásba ütközünk, hiszen egy cég tevékenysége több területre is kiterjedhet, és éppen ezért meg lehet, hogy különböző eljárásokra van szükség a munkájuk során. Tehát kérdezem, hogy nem lette volna jobb, Nem lette volna jobb, tehát, hogy ezt az eljárást mindenki számára előírják, és nem tesznek különbséget a magán és a közkész között. Megadom önöknek a szót, hogy válaszoljanak az itt feltett kérdésekre. Thank you. Of course, it is a very logical... Köszönöm szépen, logikus kérdés ez, de mindig a fokozatos megközelítés hívei voltunk. Ennek persze vannak átmeneti kihatásai költségei, hiszen ez azt is jelentheti, hogy lesznek cégek, amelyekben párhuzamosan több rendszert alkalmaznak. De eltart egy ideig, még minden rendszert integrálunk a szín a platformba, a szintaxisát és a szemantikáját is alkalmazzuk, és persze jogalapunk csak a közbeszerzésekre vonatkozik, de csak a közkéz általi önkormányzatok és az államok általi közbeszerzésekre vonatkozhat. Éppen ezért mind az arányosság, mind a szubszidiaritás elveit figyelembe vettük, hogy ne aránytalan lépést írjunk elő, de persze végrehajtás és bevezetési költségei nyilván lesznek ennek a rendszernek. Köszönöm a bizottságnak a választ, és jelzem, eszmecserénk végén az itt lévő kollégáknak, illetve azoknak, akik az interneten keresztül követik a munkánkat, hogy Lange asszony munkája valóban nagyon nehéz munka, nagyon szorít az idő, hiszen a határidők a következők eszmecserem november 4-én és 5-én. A módosítókban nyújtásának határideje november 7-e. A módosítók vitája november 27-28-a. A kompromisszumokról december 17-én cserélünk eszmét, és 16-án és 17-én pedig már szavazunk a szakbizottságban. Nagyon szorít az idő, nagyon szoros ez az időterv, hiszen, mint tudják, szakbizottságunkban más időrendel szoktunk dolgozni. Várjuk a kollega jelenti, jel, válaszát, hogy elvállalja ezt a munkát, vagy nem és ennek megfelelően tudjuk kialakítani a témában a következő viták időpontját. Köszönöm a bizottságnak, hogy eljött, köszönöm a kollégáknak, akik kitartottak. Ez volt a napirend utolsó pontja. Ezzel most lezárjuk a mai munkát. és csak azt jelentem be, ennyi feladatom maradt, hogy október 14-én délután Háromtól fél hétig tartjuk a következő szakbizottsági ülést. Köszönöm szépen, szép estét mindenkinek. Okay. Sorry, apologies for it. I'm just. Uh... It, send your. Okay.